okay, you can start. So, liebe Kollegen. Tisztelt kollégák, meg is kezdhetjük. Úgy tűnik, hogy a technikai problémákat megoldottuk, illetve megoldották, és reméljük, hogy ezek a technikai problémák nem is fognak egészen az ülés végéig előkerülni. Nagyon nagy örömmel üdvözlöm itt Önöket a karácsonyi szünetünk előtti utolsó ülésem. Bizonyára már mindenki várja a karácsonyi szünetet. Most szeretnék az első napirendi pontra áttérni, a napirend el, tervezet elfogadásáról van itt szó, és szeretném önöknek azt javasolni, hogy hogy a, a kapszett rendelettel kapcsolatban kicsit tájékozódjunk, illetve azt beszéljük át, hogy mi itt kultbizottságként hogyan tartunk lépést ezzel az eljárással. Van itt még a napi tervezethez bármiféle megjegyzés bárki részéről. Úgy tűnik, hogy nincsen, és akkor ezt el is fogadhatjuk így a napi tervezetet. Akkor térjünk rá a második pontra, ez itt az elnök közleményei ről van szó. A következő nyelveken lehet hallgatni a mai ülést. Német, francia, angol, görög, spanyol, görög, bolgár, román, magyar. És szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy ezt az ülést az interneten is lehet élőben követni. Most a koordinátorok november 22-i megállapításaira térnék rá. Ezeket november 24-én minden kultbizottsági tag megkapta e-mailben, és ezeket hivatalosan is elfogadottnak tekintjük, mivel november 28-áig senki nem um, emelte fel a szavát a, az álláspontok ellen. És akkor most át is térnénk a CAPSET rendeletre, és amennyiben még nem tájékozódtak, engedjék meg, hogy a a, hogy egy kicsit tájékoztassam önöket ezek, erről a témákról. Itt a műsorszolgáltatók online közvetítéséről, a televíziós és rádiós műsorok tovább közvetítéséről van szó, illetve az erről készülő rendeletjavaslatról. A Juri Bizottság november 22-én elfogadott egy dokumentumot, és a mi bizottságunk is részt vett ebben a munkában, mégpedig társbizottságként az az Európa, a működési szerződés értelmében. Azt, azt fogadták el a júriban, hogy, hogy elkezdik a tárgyalásokat, és ezt megtámadták november 30-án, így a további lépésekről a plenáris ülésen december 12-én szavaznak. Amennyiben a parlament elutasítja azt, hogy a júri közé lépéseket tegyen. Ebben az esetben januári plenáris ülésre kerül át ez a téma, és akkor lesz a dokumentumnak az első olvasata. Január 10 ig 2018. január 15-ig lehet ezzel kapcsolatban még megjegyzéseket, módosításokat benyújtani. A következő kulturális ülésünk azonban először január 22 és 23-án kerül megrendezésre, tehát jövő évben és a január 10-i dátum után. Elnöki feladatomnak tekintem azt, hogy felhívjam a figyelmüket arra, hogy a Kulturális Bizottság jogai értelmében ezt az EUMS 54. cikke is megállapítja, ennek értelmében a, a titkárságunk összehasonlította a Júri jelentéssel kapcsolatban a mi álláspontunkat, és meg kellett eh, állapítanunk, hogy eh, nem nincsenek, eh, hogy vannak különbségek itt a kulturális bizottság hozzájárulása és a, a júri álláspont között. Jelen esetben háromféle lehetőségünk van. Először is ma egy olyan álláspontot alakíthatunk ki, amelynek értelmében amelynek lehetőségképpen ezt a mandátumot 9, 11, 12, 13, 181, 23 és 25 aus der von uns am 28. Június 28-án ezt még egyszer plenáris közegben megszavadnánk. Olyan módosításokról van itt szó, amelyek, amelyeket a júri bizottság nem vett figyelembe a saját javaslata elkészítésekor a működési szabályzatunk 54. cikkei értelmében. A második lehetőség az, hogy mandátumot, mandátumra várunk, és amennyiben ez nem történik meg, akkor adott esetben egy, egy speciális kulturális ülést kell tartanunk még január 10-e előtt, és itt az 54. cikk értelmében megbeszélhetjük a további eljárás módunkat. Harmadik megoldás az, hogy nem csinálunk semmit, és és csatlakozunk ahhoz, amit a Júri kialakít, mint álláspontot, azonban ekkor nem képviselnénk megfelelően a társbizottsági feladatunkat. Én magam az első megoldást támogatnám, annak idején nem támogattam a többségi döntést, és éppen ezért a kulturális bizottság bizottság jogait szeretném itt megfelelően érvényesíteni. Szeretném szeretnék mindenkit arról biztosítani, hogy nem itt, itt nem a Pandora dobozát szeretnénk megnyitni, és kon- nagyon kon- ellentmondásos folyamatokba belemenni, hanem arról van itt szó, hogy amit mi itt közösen kialakítottunk, mint kulturális bizottsági pozíció, és ezt demokratikus úton tettük meg, és mindenki tudja azt is, hogy ez ez komoly harcok árán valósult meg. Nos, ezeket az eredményeket szeretnénk kulturális bizottságként megfelelően képviselni is. Így tehát a Kulturális Bizottság álláspontját kell itt megvédeni. Kérdés az, hogy támogatják-e ezt az eljárást, azt, hogy a júri azt, hogy a Kulturális Bizottság elutasítsa a tárgyalások megkezdését a júri részéről. És az lenne a kérdés, hogy, hogy akkor hogy járunk el ebben a helyzetben. Szem, az én szempontomból itt arról van szó, hogy a Kulturális Bizottság álláspontját megfelelően tudjuk képviselni. a mi eh, álláspontjaink, nem vették figyelembe a titkárság eh, összehasonlító munkája alapján, és eh, hogyha a tárgyalási mandátumot elutasítja a plenáris ülés, ezt nem tudjuk előre, akkor ezeket a módosításokat még egyszer be lehetne nyújtani a plenáris ülésnek, annak érdekében, hogy a Kulturális Bizottság kompetenciáit megfelelően őrizzük meg. Én inkább a második verziót támogatnám, ugyanis még nem döntöttek arról, hogy a szöveg tartalmáról milyen, mi, mi, mik az álláspontok. Úgyhogy azt mondanám, hogy még január 10 előtt találkoznunk kellene egy ülés formájában. Az én csoportom ban is meg kellene, kellene még beszélnünk a részleteket, hogy mi legyen az álláspontunk. Itt nem csak a kulturális bizottsági álláspontból érkezhetnek módosítások, hanem, hanem a frakciókat is figyelembe kell venni. És nem kellene úgy döntéseket hoznunk olyan dolgokról, amelyekkel kapcsolatban még nem tudjuk egyértelműen, hogy hogy fogunk eljárni. Így tehát arra gondolok, hogy január elején még egy ülést be kellene illesztenünk. Itt csak arra szeretnék utalni, hogy ezt is már megvizsgáltuk. Az a probléma, hogy itt az első munkahét egy frakció hét. Ez azt jelenti, hogy számunkra csak a hét fő lehetne elérhető, hát ezen a héten is ez a helyzet. Csak arra utal, azért utalok erre, mivel általában például a nyári szünet utáni első, vagy téli szünet utáni első napon senki nem szokott itt megjelenni. Én nekem egyébként Hamburgba kell utaznom a kulturális év megnyitására akkor, és kedden pedig nem tudjuk megtartani az ülést, mert akkor frakciónap van. Kedden tolmácsolási kapacitások se állnak rendelkezésünkre, hogyha jól értettem, illetve termet se találhatunk magunknak, hiszen akkor a termeket a frakcióülések fedik le. Csütörtökön, csütörtök még szóba kerülne, viszont ez túl késő, hiszen az már január 10-e után van. És hogy ez egészet egy hónappal eltoljuk, nos, erről is gondolkodtunk, azt mondták ezzel kapcsolatban, hogy hogy a Kulturális Bizottság tarthat, tarthat külön ülést, viszont hogyha nem működik, akkor nem tudnak ebben segíteni.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 Értem az elnök asszony javaslatát, és szerintem helyes ez a három feltételezés, viszont több okból is azt gondolom, ezt nem mondtam még, mm, hogy jobb lenne, hogyha megvárnánk magát a plenáris szavazást a tárgyalási mandátumról, ugyanis nagyon jól tudjuk, hogy mennyire összetett ez a helyzet szerintem az összes frakcióban. Ezen javaslat miatt, ezen javaslat mentén is nagyon összetett a helyzet, a KULT szakbizottság pedig egyfajta mediátori szerepet tölt be ebben a dossziéban. Ezt láthatjuk tehát. Véleményem szerint jobb lenne, hogyha megvárnánk a politikai fejleményeket, hogyha megvárnánk, hogy más szakbizottságokban más kollégák, illetve a tanács álláspontja milyen lesz, még mielőtt döntést hoznánk. Hallottam a mi frakciónkban is, hogy van, aki már előre menne és módosítót nyújtana be a Kult Szakbizottság nevében. Én a második javaslatodat támogatnám, ami pedig a későbbi utólagos értékelést illeti, erre nyilván sor fog kerülni a frakción belül is, de gondolom ez mindenkinél így lesz, hiszen a frakciókon belül is nagyok az ellentmondások. Köszönöm. Nem látok más hozzászólót, úgyhogy abból indulok ki, hogy ezt így kellene megvalósítanunk. Az lenne még egy megoldás, hogy következő héten csütörtökön Strasbourgban intézzük ezt el, amennyiben már tudjuk azt, hogy hogyan is szavaztak erről a témáról. Nekem az a problémám, hogyha január 8-án kult ülést szervezünk, akkor lehet, hogy itt ketten fogunk ülni. És így nem tudunk megfelelő döntést hozni. De azt is megpróbálhatjuk elnézést, szóval, hogy nem hivatalosan jelentkeztem. Azt is megpróbálhatjuk, hogy a Strasburgi szavazás után ülünk össze, akkor még egyeztethetünk a kollégáinkkal a másik bizottságból. Strasbourgban még általában van egy előkészítő ülés is, vannak lehetőségek arra, hogy véleményt cseréljünk, és esetleg ez egy kompromisszumos megoldás lehetne. Más bizottsági, bizottságok is össze szoktak ülni még csütörtök délelőtt. Tartatnánk ott egy bővített koordinátori találkozót, ülést is, hogyha formálisan egy hivatalos elnökségi ülés nem jönne össze. Azért formálisan is kellene erről döntést hoznunk hogy és amennyiben, igen, milyen milyen beadványok kerülnek itt terítékre. Jó van, akkor csütörtök reggelre megpróbálunk szerezni egy helyet, nem kell itt túlságosan belemenni a részletekbe, nem kell túlságosan hosszú ülésre gondolni. Arról van itt szó, hogy milyen módosításokat, módosításokat tartunk fontosnak, olyan módosításokról van szó, amelyeket nem vett figyelembe a júri, és amelyeket adott esetben még egyszer benyújtanánk. Tehát mindenki nézze meg ezt jobban, és szerencsére a, a titkárság is készített egy elemzést a témáról, ezt mindenki megkapta. Ezt el is, el is tudnánk akkor mindannyian készíteni, annak érdekében, hogy csütörtökön akkor minél rövidebben mm, meg tudjunk egyezni a részletekről. Jó van, akkor ennél a megoldásnál maradunk, és először is megvárjuk a plenáris ülésnek a döntését. Ez kedden fog bekövetkezni. Jól van, akkor a napi renden mehetünk egy ponttal tovább. Most a szavazásokhoz érkezünk. Szavazni fogunk egy eh, véleménytervezetről a következő eh, több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. A parlamenti álláspontot eh, készítjük itt elő Hega Trüppel volt az előadó, ő már kimentette magát, sajnos ma nem tudott eljönni, és nincs itt jelen. 64 módosító javaslat érkezett, és ahogy az szokásos ezekben az esetekben, Nos, rögtön rátérhetünk a szavazásra, hiszen az előadó, a téma előadója nincs itt most jelen. Először is az egyes kompromisszummal kezdenék. Ki szavaz mellette? Mindenkinek egy kicsit be kell még melegednie. Ellene és tartózkodik, akkor ezt elolvat, elfogadtuk. Második kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik kompromisszum mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 14. módosító el, el eh, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 16. és két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, ezt szeretném, ennek szeretnék még egyszer utána járni. Kicsit átláthatatlan volt, ha jól láttam, elutasítottuk, de most megnyitom a szavazást. Doesn't work? Then try it. Nem működik? Akkor próbáljon meg egy másik gépet. Da müsste ein grünes Lämpchen jetzt leuchten. Most eh, zölden kellene világítani a lámpának. Oké? Okay? No. Rendben van? Nincs. Okay, then, uh, then we count, then we count. Akkor megszámoljuk a feltett kezeket illetve az ön szavazatát külön fogjuk beleszámítani. <laughs> Oké, Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Egyértelmű, 10 nem, 5 igen, így tehát a második bekezdést elutasítottuk. Negyedik kompromisszum, mellette ellene tartózkodik. Ha jól sejtem, ezt elfogadtuk, de nem egy, egyértelmű, úgyhogy megnyitom a szavazást, az elektronikus szavazást. Ez egyértelmű. Lezárom a szavazást 14 igen, egy nem. Ez kicsit áttekinthetetlen volt. Ötödik kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. A 27-es módosításra megyünk. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 26. Elnézést. 35. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 36. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 38. Mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodik, el, elutasítottuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, ha jól látom, ezt elutasítottuk, viszont ellenőrizni kell elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 8 igen, 7 nem, elfogadtuk. 42 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 és 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 50. Ez okafogyottá válik, hiszen elfogadtuk a harmadik kompromisszumot, hatodik kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47, 57, 56. Lezártuk. Ezt elektronikusan is megnézzük. Ezt elutasítottuk 8 hét arányban. 57 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 59 mellette Ellene. Tartózkodásra utasítottuk. 61. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 62. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 63. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 64. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, és most érkezünk a végső szavazáshoz elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 igen, egy nem. Szavazat mellett nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőknek. Sabine, hier Vannak itt az Imkóban szűkös keresztmetszetek, és csak ezt szerettem volna hozzáfűzni, és nem csak az Imkóban egyébként. Úgy tűnik, hogy a hétfők meglehetősen nehézkesek a szavazások szempontjából. És aztán még, hogy gondoljunk arra, hogy esetleg téli szünet kellene, után kellene ezt megvalósítani. Jó, van, akkor a következő napirendi ponthoz érkezünk, ez a negyedik. Az oktatás és képzési figyelő ismertetéssel lesz itt, következik, amíg pedig a bizottság képviselői ismertetik ezt a figyelőt. A 2017-es oktatás és képzési figyelő ismertetése fog megtörténni. Ez az egyik legfontosabb köz, közleménye a, a bizottságnak, amely az Európai Uniós tagország, tag, tagállamok oktatási és képzési rendszerét, helyzetét elemzi adott kvantitatív és kvalitatív célkitűzések mentén. Hogyha el kell hagyniuk az termet, legyenek kedvesek azt halkan megtenni. Van öt kiemelt cél, mégpedig a a korai iskolá, iskolád lemorzsolódók arányának 10% alá szorítása, illetve a 30-34 éves fiatalok felsőoktatási képzésének 40%-os emelése, a korai gyermekkori gondozás 95%-osra emelésre, a természettudományok és matematikai ismereteknek a gyengén teljesítők körében 15% alá szorítása, illetve a felnőtteknek az, az élethosszig tartó tanulásban való 50%-os részvétele. Jan Pakulski és eh, Denis Foley eh, érkezett ma itt hozzánk a bizottság képviseletében ők a ők ismertetik az idei figyelőközponti eredményeit, ők egyébként az Oktatás és Kulturális Főigazgatóság munkatársai, az ismertetés után lehet kérdéseket feltenni. Üdvözlöm Önöket, és most átadom a szót. Maximum 15 percet beszélhetnek, az idő megosztás az Önök dolga. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez most már a hatodik kiadása az oktatási és képzési figyelőnek, ahogyan tudják, mindig két kötetből áll. Az egyik egy országokon átívelő elemzést nyújt az Európai Uniós oktatási rendszerek teljesítményéről, a második kötet pedig 28 országfejezetet tartalmaz, és kollégám fogja majd ismertetni a kiadvány azon részét. A figyelőt a brüsszeli székhelyű Corp, illetve is biztos ismertette novemberben, és még mindig egy előre meghatározott struktúrát követ ez a kiadvány. Vizsgáljuk ugyanis az Európai Uniós tagországok teljesítményét, hat oktatási referenciaérték alapján, illetve megvizsgáljuk a legutóbbi fejleményeket az oktatás területén, és vizsgáljuk ezen kívül az oktatási kiadásokat az adott tagállamokban. Minden kiadványnak van egy külön jellemzője, egy külön sajátossága. Idén az egyenlőtlenségekkel foglalkozunk, és a téma jelenlegi európai helyzetével. Hagy említsem meg, hogy idén több új elektronikus termék eredményeként jött létre a kiadvány, most először egy e-kiadvány formájában jelent meg. A figyelő kindülön is elolvashatják a bevált gyakorlatokat és összeállítottuk interaktív térképeket is tartalmaz ez az elektronikus kiadvány, és nagyon szándékos célunk, hogy ezt a kiadványt felhasználóbarátabbá és hozzáférhetőbbé tegyük az olvasók számára. Ami pedig a hatodik kiadásnak a legfontosabb üzenetei, ezek a következők. Először is a kiemelt céllal kapcsolatban az Európai Unió továbbra is nagyon jól halad. Az Európai Unióban az összes nő megfelelt már azoknak a célkitűzéseknek, amelyeket a korai iskola elhagyással, illetve a felsőoktatással kapcsolatban fogalmaztunk meg. És vizsgáltuk egyébként az országok között, illetve az országon belüli eltéréseket ezeken a területeken. Külön figyelmet fordítottunk a legutóbbi PISA felmérés kiábrándító eredményeivel kapcsolatban. Ahogyan tudják, a PISA vizsgálat mindig nagyon jelentős referenciaértékeket állapít meg a gyengén teljesítőkkel kapcsolatban. Európai, Európa egyébként két ország kivételével visszalépést tapasztalt. Gyakorlatilag a tagállamok teljesítménye mindenhol romlott, különösen a természettudományok területén. Itt a romlás gyakorlatilag 16%-os visszaesést tapasztalt illetve a 15%-os célról a 20%-ra léptek vissza. Lassú előrelépés tapasztalható, fellendülés az oktatási kiadások csökkentésével kapcsolatban most már egy lassú növekedést tapasztalhatunk, ami számunkra igen fontos. És az is teljesen egyértelmű, hogy az egyenlőtlenség Európában még mindig érvényes, az oktatási rendszerek kidolgoztak olyan mechanizmusokat, amelyeknek köszönhetően hozzáférhetőbbek, eh, illetve befogadóbbak, de ez még mindig nagy kihívást jelent. Ami pedig az egyenlőtlenség hatását illeti a foglalkoztatási kilátásokra vonatkozóan, ez teljesen egyértelmű, hogy szoros korreláció figyelhető meg azok a diákok, akik a középiskolai oktatás alsó szakaszában hagyják el az oktatást, általában a 18-24 éves közötti diákok között a tanulók 44%-a már dolgozik, és hogyha megnézzük ezt a teljes életkor spektrumban, az idősebb munkavállalói szegmensekben, a munkanélküliség esetében azok, akik az alapoktatásban vettek részt, 2016-ban 16,6%-uk volt munkanélküli, a felsőoktatásban résztvevőknél pedig 5,1%-os volt a munkanélküliség, tehát kevesebb, mint a harmada. Az is teljesen egyértelmű, hogy ez nagyon eh, szorosan összefügg a szegénység elszegényedés, illetve a szociális kirekesztettség veszélyével a különböző oktatási szintek tekintetében, ami pedig az egyenlőtlenségeket illeti, ennek számos jelét tapasztalhattuk, nagyon sok és eh, ilyen jelt tapasztaltunk, és ez mindig az adott országtól függ. Természetesen a migráció kérdése, illetve a migránsok integrációja nagyon fontos. Ez komolyan hatott egyébként az országokra. A PISA felmérések esetében a hiány akár 22,5% pontos lehet a PISA tekintetében a gyengén teljesítőknél, összevetve a nem migránsokat, illetve az első generációs migránsokat. Ahogyan említettem már, nagyon szorosan összefügg ez a szociális-gazdasági háttérrel, ez ugyanis a legfontosabb meghatározója a diákok teljesítményének, a következő pedig a szülők oktatási szintje. Hogyha a nemek közötti diszparitásokat figyeljük meg, a nők Európában jobb oktatásban vesznek részt, illetve magasabb az oktatási színvonaluk, ugyanakkor viszont az oktatási lehetőségeknél már kevésbé jól teljesítenek. Hogyha megengedik, akkor ezt a diát szeretném megmutatni, ez nagyon jól mutatja az agregát szintet egész Európa esetében a nemek közötti hiányt mutatja, gyakorlatilag 10%-os a különbözet a foglalkoztatás tekintetében. Ami pedig a gyengén teljesítőket illeti, megint csak, ahogyan mondtam, nagy a különbség az országok között, illetve azon társadalmi csoportok között, amelyek különösen hátrányos helyzetűek. Ezek sokkal jobban kivannak téve az elszegényedés veszélyének. Ami pedig a migránsokat illeti, megint csak ugyanez a probléma mutatkozik, és nagyon egyértelmű a gyengén teljesítők esetében látható, hogy a különbségek nagyon jelentősek. A nem migránsok, az első generációs migránsok, illetve a második generációs migránsok esetében. Egy nagyon részletes kiosztandó anyagokat készítettünk, úgyhogy az összes referenciaértéket nem fogom meg e- felolvasni, de ami az oktatási beruházásokat illeti, Európa továbbra is a GDP körülbelül 5%-ét ruházza be oktatásba, de óriásiak a különbségek a tagállamok között. Részletes adatok olvashatok egyébként az anyagokban. Úgyhogy ennyi lett volna az én részem, és most pedig a kollégámnak adnám a szót, aki a második kötetet fogja önökkel ismertetni. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm ezt a lehetőséget. Csak szerettem volna figyelmeztetni önöket, hogy láttam, hogy a kollégák már kiosztották az anyagokat, és ön is megkapta a két kötetet. Az első kötet vékony, a második kötet pedig a 28 tagállamot vizsgálja. Szeretném azt kiemelni, hogy mivel idén az egyenlőtlenséget vizsgáltuk a 28 tagállam között, látható, hogy az egyenlőtlenség még a legjobban teljesítő rendszerekben is fennáll. Azt is kimondhatjuk, hogy mivel nem csupán a statisztikai információkat vizsgáljuk, a szakpolitikai intézkedéseket is, és mind a 28 tagállamban megpróbálják kezelni az egyenlőtlenség helyzetét, azonban nagyon különböző háttérrel rendelkeznek ezek az országok, nagyon eltérő megközelítésekkel, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon hasznos ez a kiadvány. Mindenki természetesen a második kötetben az általa legjobban ismert országot megnézheti, de akár ugyanabban a régióban, vagy ugyanolyan fejlettségi szinten lévő országokat érdemes összehasonlítani, ugyanis ez nagyon informatív. Az azonban látható, ahogyan a is már felvezette, hogy azok a tagállamok, amelyek a PISA eredményekben jól teljesítettek, Finnország például, Észtország is nagyon jól teljesít, Írország, Szlovénia, Lengyelország, tehát a jól teljesítő tagállamok az oktatás minősége tekintetében, kiváló eredmények tekintetében nagyjából ugyanazok az országok, ahol az egyenlőtlenség alacsony szintű. Tehát volt olyan feltételezés, hogy nincs szoros összefüggés, de gyakorlatilag ez eléggé meglepő, hogy a legrosszabban teljesítő országoknál általában azok az országok figyelhetők meg, ahol a társadalmi-gazdasági különbségek miatt nagyon rossz a teljesítmény is, és nagyon nagyok a különbségek a teljesítményben. Azt hiszem, hogy nagyon meglepő bizonyítékot tapasztalhatunk arról, hogy a fiúk és a lányok között milyen nagy különbség van, például a felsőoktatásban való részvételük, illetve a pontszámuk tekintetében is mondjuk 15 éves korban a PISA felmérésben. Igen meglepő ez, és vannak olyan országok, ahol más tényezők érvényesek, például a vidéki és a városi iskolák közötti különbségek a két jelentést gyakorlatilag ugyanazon felépítés alapján készítettük el. Megnézzük tehát a kisgyermekkori, az iskolai szakképzési, illetve a felsőoktatási és a felnőttkori oktatási szinteket az egyes országok esetében. És amit mondott Jan a finanszírozással kapcsolatban, az teljesen egyértelmű, hogy most már a válság előtti szintet elérte az országok kétharmadában az oktatás finanszírozása. Ez jó, és jó tudni, hogy az Európai Uniós tagállamok egyharmadában az oktatási kiadások még nem érték el a 2008 előtti szintet. Tehát a tagállami szintű elemzés is egyértelműen ezt kimutatja. A szakképzésre határozottan odafigyeltünk, és a DG Employmentben dolgozó kollégáinkkal itt nagyon szorosan együttműködtünk. A szakképzés, ami olyan fontos tényezővé vált, és az oktatásnak olyan fontos részét képezi az európai fiatalok körében, a népszerűsége egy kicsit csökken, és azt is láthatjuk, hogy egyre inkább koncentrálódik a gyenge teljesítmény ezen a területen. Feltehetjük, de nem tudjuk megválaszolni ezt a kérdést, hogy mi történik. Arról van szó, hogy a szakképzés nagyobb kihívást jelent, ugyanis alacsonyabb társadalmi gazdasági csoportokból érkező emberek oktatását jelenti, vagy pedig az alapkészségeket nem tanítják meg nekik megfelelően. Szerintem ez a figyelő ezt a kérdést nagyon komolyan felvetés, azt gondolom, hogy erre a kérdésre oda is kell figyelnünk. Ahogyan elmondtam, én nem szeretnék most inkább több időt fordítani erre, szerintem az lenne a hasznos, hogyha mindannyian megtekintenék ezt a megfigyelőt, szerintem nagyon gazdag adatok szempontjából, nagyon könnyen értelmezhető táblázatokat is elkészítettünk, tehát a referenciaértékeket ott jól meg tudják vizsgálni, és az ország elemzéseket is nézzék meg. Kérem, hogy ne csak a saját hazájuk adatait tekintsék meg, hanem hasonlítsák össze. Ez a szakbizottság például az állampolgári ismeretek oktatására is odafigyelt már, új megközelítések tapasztalhatók például Spanyolországban és Portugáliában, ami potenciálisan nagyon érdekes lehet a jövő szempontjából. Ezért azt gondolom, hogy szerintem ennyi lenne az előadásom, elnök asszony, köszönöm ezt a lehetőséget. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für die Köszönöm szépen mindkettőjüknek ennek a figyelemnek a bemutatását és ebből is látható az, amit már mindannyian sejthettünk, mégpedig az, hogy az oktatás, a képzés, a jó képzés, a jó oktatás, az már a korai gyermekkorban kezdődik, átível az egyetemi éveken és az élethosszig tartó tanuláson keresztül, és ezek jelentik a kulcsot a, a jó élethez, illetve ahhoz, hogy az ember, mint egyén be tudjon kapcsolódni a társadalomba, integrálódni tudjon. Úgy hiszem, hogy nagyon sok nagyon sokat járul hozzá ez a figyelő a mi munkánkhoz is, hiszen mi itt kitekintünk rendszeresen az unión belüli oktatásra, műveltségre. Nagyon fontos számunkra ez a kérdés és a nemek szerinti arányok és különbségek is rendkívül jelentősek, mm, erre is odafigyelünk. A nők az iskolai éveik, illetve az egyetemi éveik során jó eredményeket mutatnak fel, és később pedig valahogy mégis visszaesnek a férfiak mögé, amikor, amikor a tudásuk kamatoztatásáról van szó a munkahelyükön. A szakmai képesítés kérdése is rendkívül érdekes. Nagyon örülök, hogy erre is odafigyeltek, hiszen csak ismételni tudom magam. Ezt egyébként máshol is el szoktam mondani. El kell mozdulnunk a társadalmunkban attól, hogy csak a befejezett egyetemi főiskolai végzettséget tekintjük megfelelő és igazán jelentős végzettségnek, hiszen egy megfelelő szakmai képesítés is, függetlenül attól, hogy milyen rendszerben szerezték ezt a képesítést, hogy ennek milyen gyakorlati oldala van, az is mindegy, viszont ugyanolyan, ugyanolyan sokat ér, és ugyanolyan értékes a társadalom szempontjából, mint akár egy felsőoktatási végzettség. Egy kicsit a, az értékelési szempontjainkat át kellene alakítani társadalmi szinten, azért, hogy ne tegyünk értékbeli különbséget itt a végzettségek között, ne az egyetemi felsőoktatási végzettség legyen a csúcs. Itt talán egy kicsit a társadalomban kell átállítanunk a gondolkodásmódot, hiszen nem csak a, az, a mérnökökre, az építészmérnökökre van szükség, hanem azokra is, akik tényleg a két kezükkel felépítik az épületeket, ők is hozzájárulnak az egészhez. Így tehát az iskolákon belül nagyon sokat kell természetesen befektetni, beruháznunk az oktatásba, az egyes tagállamokban, és az örvendetes, hogy nem esett vissza a beruházás, viszont úgy tűnik, hogy ez a e, monitor is kimutatja, hogy még többet kellene investálnunk, hiszen a, az oktatás e, a kulcs nagyon sok mindenhez. Úgy látszik, hogy e, nagyon sok kollégának el kellett itt hagyni a helyszínt, más bizottságokban is szavazniuk kell, de azért vagyunk még néhányan, és így szeretném Eh, először át, átadni a szót Strojevski úrnak. Strojevski úr ön következik. Przede wszystkim chciałem podziękować za te wyniki. Nagyon köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az eredményekért. Nem szoktunk ennyire átfogó eredményeket, anyagokat látni itt ebben a szakbizottságban. El kell mondanom, hogy még több kérdésem lenne, hogyha hamarabb megkaphattam volna ezt az anyagot, de akkor most csak egy pár kérdésre térnék ki, amelyeket Pákolszki uh, kapcsán szeretnék feltenni. Először is uh, látjuk, hogy a fiatalok az oktatás során gyakran nem tudnak különbséget tenni a valódi, illetve a virtuális világ között. Ez valóban így van? De hát nem csak a gyerekeknél lehet ez így egyébként, hanem a felnőtteknél is az érdekelne, hogy vajon valaki figyele erre az oktatás során, az oktatási rendszerben, valaki szentele ennek figyelmet. Tesz-e valaki valamit annak érdekében, hogy a fiatalokat felkészítsék arra, hogy van nem igazi, van nem valós propaganda, hogy van virtuális világ és van valós világ. Egy másik kérdés, amelyet szeretnék feltenni, az a csütörtöki meghallgatással kapcsolatos, méghozzá az oktatás hiánya miatti kultúrából való kimaradás. Tudjuk, hogy például a bevándorlók nem mindig férnek hozzá a kulturális javakhoz. Az is érdekelne, hogy a kultúra kultúrából hogyan maradnak ki az utadási jegye miatt az emberek. Köszönöm szépen a hozzászólást. Nem látok más, mégiscsak. Öné a szó. Nagyon köszönöm mind a két kérdést. Az első, az nagyon releváns, nagyon fontos kérdés, az egész nemzetközi közösséget érinti ez a kérdés, nem csak Európát. Több olyan eszköz van, amely már létezik, vagy amely tárgyalások tárgyát képezi. A bizottság például társfinanszírozója egy olyan tanulmánynak, amely azt vizsgálta, hogy az állampolgári készségekkel mennyire rendelkeznek a fiatalok, a fiatal diákok, illetve hogy a fiatalok mennyire tudnak boldogulni ebben az összetett, virtuális világban, ahol nagyon sok információval találkoznak, nagyon sok információnak vannak kitéve, létező dolgoknak, vagy létezőnek tűnő dolgoknak. Van egy ilyen eszköz, amelyet használtunk, és amelynek az eredményei már elérhetőek, az eredményeket pedig majd a következő tanulmánynak, tanulmányban is fel fogjuk használni. Ami pedig a következő PISA kört érinti, nem a 2018-as, hanem a 2024-es. Itt majd vizsgáljuk az úgynevezett globális kompetenciákat is, és azt, hogy megfelelőképpen mérjük-e a fiataloknál azt, hogy mennyire tudnak elboldogulni abban a környezetben, amely régen tényekből állt, ma már viszont nem mindig tényekből állt, hiszen ott vannak ezek a kifinomult elektronikus mm, trükkök, amelyekkel e, e, el lehet rejteni az igazság egy részét, illetve a tényeknek egy részét. Ez egy fontos fejlesztés. Jelenleg nem látjuk teljesen tisztán, hogy a különböző tagállamok ezen a területen hogyan teljesítenek de ez nem csak Európán belül van így, hanem a nemzetközi közösségben úgy általánosságban. Ez a téma tényleg nagyon aktuális, a mi rendünkön is fent van. Ami pedig a kirekesztést illeti, a kulturális kirekesztést. Nagyon releváns ez a téma is. Ahogyan ön maga is említette, ez a téma valóban felmerül a bevándorlók integrációjának vonatkozásában. A bizottság is a Göteborgi csúcsra kiadott egy közleményt, amelyben foglalkozott azzal, hogy az európai identitást hogyan lehet az oktatással, a kultúrával erősíteni. Ami pedig a bizonyítékokat illeti, én nem jelenleg nem tudom, hogy lenne bármilyen empirikus bizonyítékunk ebben a, ezen a területen. Igen, a néha szó. Rendben, akkor én csak kiegészíteném a kollégámat a második kérdés vonatkozásában. Próbálok itt gondolni olyan országokra, amelyeknek vannak jó gyakorlataik. Mm, nem, nem látok ilyeneket itt a kirekesztés elleni harcban. Viszont ami az első kérdést illeti, hogyha megnézi például Belgiumot, egészen pontosan Flandriát, akkor láthatja, hogy a kritikai gondolkodás a fiataloknak az internettel kapcsolatban már fejlődik. Ugyanez a helyzet Portugáliában, illetve Spanyolországban is. Tehát referenciára van szükség, hogyha, hogyha bármit is szeretnénk tenni ebben a figyelőben. Köszönöm szépen. Talán jó ötlet lenne feltenni ezt a, azt a kérdést, hogy hogyan lehetne a média kompetenciát, az írás, olvasás készségeket még jobban belevonni az oktatási tervekbe, hiszen ezek kihatással vannak a, a szakmai életre is, a professzionális életre is. Ezt a kérdéskört még érdemes körbejárni a jövőben, és lehet, hogy ez egy olyan input, amely, amelyet most magukkal vihetnek tőlünk. Esetleg ezt a statisztikai adatokkal is jobban alá lehetne támasztani, hogy ho, milyen kihatással vannak ezek a kompetenciák a, az egyének szakmai életére. Itt uh, beszélünk majd még egy jelentésről, amelyben strukturális és pénzügyi akadályok, akadályokat veszünk figyelembe a kultúrához való hozzáférésben. A tagállamokban az, az iskolai képzésnél és a, és a szakmai képzésnél uh, milyen milyen részt tesznek ki ezek a kompetenciák. És itt felmerül az európai identitás kérdése is, de természetesen soft, úgynevezett soft skillként is rendkívül fontos szerepet játszanak ezek a kompetenciák nem csak a magánéletben, hanem a professzionális életben is. Így tehát van itt további két témajavaslat, amelyet esetleg a jövőben a figyelőbe még beemelhetnek. Nem látok más hozzászólót, úgyhogy akkor szeretnénk önöknek még egyszer köszönetet mondani. Köszönjük, hogy ezt a figyelőt itt bemutatták nekünk, és köszönjük az elvégzett munkájukat, az erőfeszítéseiket. És ahogy már azt említettem, ez számunkra is nagyon sokat adott. Fontos, hogy ne csak a saját országunkkal foglalkozzunk, hanem esetleg nézzük meg a többi ország helyzetét is, már csak azért is, mert érdemes a jó gyakorlatokat esetleg kiemelni, átvenni, azért, hogy az ember a saját tagállamában is ezt tudja kamatoztatni. És ez itt a bizottságunkban is hasznos lehet, hogyha például a kultúrához való hozzáférés strukturális akadályairól beszélünk. Itt nagyon szorosan összefüggő témákról van szó. Köszönöm tehát még egyszer a munkájukat, és remélem, hogy a hozzászólásokat, hozzászólások hasznosak lesznek önök számára a jövőben. Köszönöm szépen még egyszer. Thank you. And sorry for the... <laughs> So, liebe Kollegen. Tisztelt kollégák, a következő napi rendi ponthoz érkezünk ezennel. Ez pedig két véleménytervezet vizsgálata lesz. A az EU általános költségvetésének 2016. évi mentesítéséről lesz szó az ötödik pontban, illetve az Európai Unió szerveinek, szervei fordítóközpontjának a 2016-os évi mentesítése a hatodik pont. Strojevski úr, a, előadónk, és december 7-ig 16 óráig lehet még a módosításokat benyújtani, szavazni, pedig január 23-án fogunk a kult bizottság keretein belül. Elnézést, rosszul mondtam, december 8-áig lehet benyújtani a módosításokat, és a szavazás ugyanúgy január 23-én, 23 történik meg. A kontban pedig márciusban szavaznak. Most pedig átadnám a szót Strojevski úrnak. Öné a szó. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a kis javítást is. Valóban december 8-a, az csak ennek a hétnek a vége, ugye? Szeretném kiemelni, hogy a javaslatainknak majd a következő költségvetésre nagy hatásai lesznek, ugyanis majd a következő évi költségvetés tervezeteket is tudjuk így befolyásolni, úgyhogy itt a bizottságnak a szükségletének hangot kell adni. Na már most nagyjából elégedettek lehetünk, de csak nagyjából, ugyanis a pénz, amelyek mondjuk a pénz, amelyek a Kreatív Európába, vagy az Állampolgárok Európájába mennek, azok hát alul vannak becsülve. 11-16 százalék ez nem igazán sok, ennek nem kellene annyira örülnünk, ugyanis a legtöbb program, a legtöbb kezdeményezés jól finanszírozható lenne. Mi azt javasolnánk, hogy csökkentsük a vállalások és a kifizetések közötti különbséget. 2016-ban ugyanis ezek a különbségek bár csökkentek, de nem tűntek el teljesen. Természetesen mindegyik lehetőséget mutató pillanatban az Erasmus Plus-ra is fel kell hívnunk a figyelmet, ugyanis ez egy olyan program, amelyel elégedettek lehetünk a becslések szerint 2020-ra 4 millióan fognak részt venni az Erasmus Plus programban. Ez egy olyan ambiciózus célszám, amelyet meg kellene próbálnunk elérni. Nagyon köszönöm. Én csak egy árnyék előadót látok, Luigi morano a szó. Köszönöm, igen, hát ez a mai nap ez ilyen. Nagyon köszönöm, elnök asszony, és akkor rögtön Zrojevski kollégára figyelek. Először is szeretnék köszönetet mondani a véleménytervezetért, amelyet bemutatott. Szerintem ez a véleménytervezet sok olyan pontot tartalmaz, amelyben egyetértünk a 2016-os költségvetéssel kapcsolatban. Egyetértek az előadóval, valóban fontos azon dolgozni, hogy megmutassuk, hogy a mi szakbizottságunknak a jövőben milyen szükségletei is lesznek hat dolgot szeretnék kiemelni. Először is a számvevő széknél vannak nagy problémák a kompetencia program, programok esetében, például a, kulcsakbizottságnak a kompetenciája soha nem kerül elő explicit módon, vagyis költségvetési szempontból az Európai Bizottságnak a munkáján van még mit javítani. Második dolog a mentesítési folyamat az nem csak egy könyvelési dolog, hanem van politikai vonatkozata is. Egy fontos szerepet, szerepet jelent nekünk, európai parlamenti képviselőknek a munkájában ugyanis demokratikus ellenőrzést gyakorolunk azon, hogy a tagállamokban mennyire végzik el a vállalt, vállalt vállalásokat és azt, hogy az adófizetők pénzéből sikerül -e elérni azokat a politikai célokat, amelyekre az adott forrásokat előirányozták. Éppen ezért szeretném aláhúzni, hogy a nagy hiba határok azok, mint az elmúlt években is, most is akkor és ott jelentkeznek azokban ágazatban, ágazatokban, amelyek amelyeknél a tagállam és tagállamok és az Európai Unió közös hatáskörrel rendelkezik. Szeretném itt kiemelni, hogy jó lenne központosítani legalább egy részét a, fiatal, a fiataloknak szánt programoknak, az Erasmus Plus programnak is, hogy mondjuk legyen egy albizottság, amely ezen forrásoknak a programozásával programozásával foglalkozik. Az Európai Parlament már számos hasonló irányba mutató állásfoglalást elfogadott. Másodszorban pedig nagyon helyesen a vélemény előadója jelezte, hogy a Kreatív Európa és az állampolgárok Európája esetében nagyon kevés a sikerfaktor, ez pedig egy igen hasznos iránymutatás számunkra a következő költségvetések kialakításának céljából. Végezetül pedig, ahogyan maga az oktatási audiovizuális kulturális főigazgatóság is fogalmaz, a garanciák ebben a szektorban csak 2016-ban kerültek elfogadásra. Az Állampolgárok Európája program és egy olyan program, amely mm, csak a harmadik évében ért felnőtt korba. Éppen ezért azt kérdezem, és szerintem ez az Európai Bizottság számára is jó tártarajt jelenthet a gondolkodásra. Nem lenne jó esetleg újra feltalálni a spanyol viaszt, ha szabad ezt a kifejezést használnom, esetleg újra gondolni ezeket a programokat, vagy esetleg megtartani azokat a struktúrákat, szerkezeteket, amelyek már jól működnek, és esetleg elvetni azokat, amelyek nem. Ez egy horizontális alapprobléma. 2016-ban új öm, kifizettetlenségi rekord született, ez öm, nem olyan hatalmas probléma, viszont feltételeket kell szabnunk. Minden egyes évben jó lenne, hogyha lennének olyan intézkedések, amelyek a kifizetésekre vonatkoznak, és tudjuk, hogy bizonyos tagállamok esetében öm, így el lehetne azt kerülni, hogy teljesen kiüresítsék a tagállamok az európai költségvetést. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Szeretne a bizottság hozzászólni, amennyiben jelen van. Úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy Zraevszk urat kérdezem még egyszer, hogy szeretne hozzászólni ismét. E, Köszönöm szépen. Köszönöm Magana úr megjegyzéseit. Én is száz százalékig egyetértek az elhangzottakkal. A kult bizottságot mindenképpen figyelembe kell venni a költségvetési témákban. És ez nem így történik. Egyfajta hagyomány is fűződik ehhez, ugyanis apró összegről beszélünk, be a kultúrát a közösségi szakpolitikák nem fedezik megfelelően. Az én következtetéseim is egybeesnek az ön által említettekkel. Ez azt jelenti, hogy nagyobb teher hárul ránk a költségvetés évközbeni ellenőrzése tekintetében. Nem csupán az összegről beszélünk, hanem annak minőségéről, a Kreatív Európa és az Európa polgárok számára olyan programok, minőségi programok, amelyeket meg kell erősíteni és folytatni kell. Szeretném elmondani tehát azokat a pontokat, amelyeket egyetértek, Ugyanakkor viszont néhány kérdést azért megemlítenék, ami talán eddig nem merült fel. Talán meg kell próbálni kiterjeszteni a kísérleti projekteket, folytatni azokat, amelyek működnek, és nyitva kell tartani annak lehetőségét, hogy olyan projekteket hajtsanak végre, amelyek megfelelően működnek, és új kezdeményezésekkel is élni kell annak érdekében, hogy ne merevedjenek be tevékenységeink. Remélem, hogy a kötelezettségvállalások és kifizetések közötti különbséget megoldjuk. Mit den Zahlungen... köszönöm szépen. A kifizetésekkel szerintem már évek óta küzdködünk, illetve ez egy, ez egy komoly problémát jelent számunkra. Jó lenne, hogyha ezeket a szakadékokat be tudnánk temetni, Soka, sokaknak segítene. Köszönöm szépen Zdrajevski, köszönöm szépen Morgana úrnak is a hozzászólást, megszokott módon jól együtt tudnak majd működni, és bizonyára megfelelő mentesítési jelentést kapunk, amelyről meg januárban szabadhatunk. Most akkor a hetedik napi rendi ponthoz érkezünk, és úgy látszik, hogy most a Sztrajevszki ünnepi játékok tanúi lehetünk, hiszen ismét Sztrajevszki úr az előadó, strukturális és pénzügyi akadályok a kultúrához való hozzáférésben, ez a következő pontunk, és Trojevski úr itt az előadó ebben az esetben, ahogy ezt említettem. A jelentés, a jelentést február 21-22-én mutatják majd be. Áprilisban fogunk szavazni a jelentésről, úgyhogy most csak egy első vélemény cseréről lesz itt szó, és Strajewski úré a szó ismét. E, Szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok azért a közös döntésért, hogy e, külön válasszuk a fordítóközpontot, és ennek köszönhetően most lehetőségünk van arra, hogy eszmét cseréljünk a fordító központ költségeiről. Mi történt? Nos, hallottuk, hogy meg kell erősíteni az intézményt. Felhívtuk arra a tényre is a figyelmet, hogy a költségvetés csökkentése, amelyet a fordítóközpont költségvetésében tapasztaltunk, nem indokolt ugyanis egyre több az ügyfelük, egyre több új megkeresés érkezik hozzájuk, és ami szintén aggasztó volt, hogy kevesebb a munkatársok, ugyanis az 5%-os személyzetcsökkentés célt megvalósították, de rámutattak arra is, hogy a személyzet létszámának csökkentését le kell állítani, és az intézménynek pénzügyi megerősítést kell nyújtani. Tehát én ezt nagyon helyesnek tartom, hogy az általános költségvetési jelentésből kivettük ezt a területet. Äh, Köszönöm szépen, itt én már a hetedik pontnál jártam gondolatban, de ön ismét rátért a fordítóközpont kérdésére, amelyet korábban nem említett. Azt hittem, hogy ezt együtt tárgyaltuk az ötös ponttal, de nagyon köszönöm a hozzájárulást a hatodik ponthoz is. Morgán úr szeretne hozzászólni ehhez. Anche perché eh, mi pare, Presidente, che sia... Nos, igen. Elnök asszony, azt hiszem, hogy nagyon releváns a korábbiakban elmondottakkal kapcsolatban, hogy valóban helyes az, hogy körültekintően foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és a számbevőszék is elmondta a véleményét a helyzetéről. A fordítóközpont ugyanis az összes nyelvre történő fordításokért felel az összes Európai Uniós intézmény esetében, és ha egy szervezet, a különböző szervezeteknek, ügynökségeknek eh, készít fordításokat, akkor az ügyfeleknek kell ezt megfizetni, és akkor vissza lehet nyerni a hiányzó összegeket. De szeretném valamire felhívni a figyelmet, hogy nem minden ügynökség köteles a fordítóközpontot használni, és nagyon gyakran belső fordítási erőforrásokat használ fel, ennél fogva pedig időnként a helyz, rendszerek átfedésbe kerülnek egymással, ehhez engedélyezésre van szükség, és nehézségeket is támaszt egyéb szempontokkal kapcsolatban, például a minőségi szempontokkal kapcsolatban. És van egy másik téma, amit talán egyértelműen még nem fogalmaztak meg, de majd a jelentéstevővel ezt eldöntjük, hogy részletesen beszélünk-e erről a szövegben. A kérdés az, hogy a fordítóközpont árainak észszerűnek kell lenniük, Ezen kívül pedig azzal kapcsolatban, amit a kolléga elmondott, a költségvetés csökkentése 5%-os személyzeti létszám csökkenést eredményez, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió valamennyi nyelvére történő fordítás minőséget meg kell őrizni. Ezért egyetértek a jelentéstevővel azzal kapcsolatban, hogy nem szabad tovább csökkenteni a költségvetést, illetve a személyzeti létszámot sem. Másrésztről pedig Szojevszki kollégával egyetértek azzal kapcsolatban, hogy kötelezett, el kell köteleznünk magunkat a minőség mellett. Valamint a külső tenderek esetében is hasonlóan kell eljárnunk, ugyanis ezek nem mindig nyújtottak megfelelő, nem mindig jutottunk ezekkel megfelelő eredményre. Szeretnék a szövegnek egy pontjára reflektálni, amely egy igen kényes ponttal foglalkozik, méghozzá a képzéssel és a kompetenciákkal, a készségekkel, amelyekkel a fordítás tevékenységét be lehet tölteni az Európai Unió területén. Dank. Köszönöm szépen. Sztorajevszki úr, szeretné -e még egyszer a szót kérni? Igen, nagyon röviden beszélünk a, itt az mm, fordításokról, itt írásbeli fordításról van szó legfőképpen, na de gondolunk el arra is, hogy milyen nagy költséggel jár ennek az intézménynek a működtetése. Minden esetre gratulálnunk kell ennek az intézménynek. Na de a Gratuláció, annak költsége is van. Mi azt szeretnénk, hogyha nem lenne további létszámcsökkentés, a munkakörülmények pedig javulnának, ugyanis a minőség rendkívül fontos, és az intézmény presztízséhez is köthető ez. Köszönöm szépen! december 8-áig, 16 óráig küldhetik be a módosítóikat. Hetedik, a hetedik napi rendi ponthoz érkezünk, ezt már említettem, tehát ismételten struktúra és pénzügyi, és pénzügyi akadályokról van szó a kultúrához való hozzáférésben, és ismét Trojaszki újra a szó. Kulja. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm ismételten. Most egy kicsit hosszabban fogok felszólalni, ugyanis szeretném Szeretnék először bevezetést nyújtani önöknek. 2013-ban a bizottság Euróbarométer 399-et vitt véghez, ez a kulturális szektorra vonatkozott. Mindez 5 évvel ezelőtt volt ez az Euróbarométer felmérés. Fontos kiemelni, hogy ez egyfajta közvéleménykutatás szerű tanulmány volt. Azt kérdezték az emberektől, hogy miért vettek részt, vagy miért nem vettek részt a kulturális ágazat nyújtotta tevékenységekben, és hogy szerintük, tehát ez egy szubjektív kérdőív volt, szerintük mi volt ennek az oka, milyen akadályok merültek fel. Na már most az első válasz, Mm, azok részéről, akik nem vettek részt a kulturális tevékenységekben, nagyon őszinte válasz volt, egyszerűen nem érdekelte őket ez a fajta, ezek a fajta tevékenységek. Nem volt semmiféle akarat arra vonatkozóan, hogy megnézzük, hogy milyen körülmények, milyen akadályok nem tették lehetővé az emberek kultúrához való hozzáférését Ma szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a kulturálhoz való hozzáférésnek milyen akadályai is vannak. Szerintem sok akadálya van. Először is lehet uh, fogyaték, valamilyen fogyaték. A mm, fogyatékosság ugyanis gyakran nem teszi lehetővé az adott személy számára, hogy múzeumban látogasson, hogy átutazza Európát. Tehát először is ott vannak a fizikai akadályok, másodszorban pedig a pénzügyi akadályok a tagállam, illetve az adózási akadályok, ugyanis a tagállamokban különböző adózási rendszerek működnek. Bizonyos országokban pedig igen nagy terhet rónak a művészeti tevékenységet folytató intézményekre és azok látogatóira. Következő dolog a, az egyéni um, vagyon, tehát az emberek gazdagsága. Vannak olyan múzeumok, amelyekben mm, már nincsenek belépőjegyek, például láthatunk ilyen múzeumokat az Egyesült Királyságban. Vannak viszont olyan múzeumok is, amelyek növelik a múzeumi belépők például a turisztikai központokban. Az áraknak a növelése, növekedése viszont nem tart lépést, főleg a fiatalok esetében a vásárlóerő alakulásával. Következő dolog, és ez is nagyon fontos, az oktatás hiánya. Az oktatási rendszerben nem készítik fel az embereket arra, hogy értékeljék a klasszikus zenét például, vagy a vizuális művészeteket, a kortás művészetet. Nincs meg az oktatásban ez a fajta felkészítés, ez a fajta tudás átadás, amelyet iskolában, illetve iskola előtti korban kellene megszerezni, elsajátítani. Utolsó dolog, ha megnézzük Európát, Európa térképét, láthatjuk, hogy melyek azok a közösségek, amelyek kulturális területen igencsak aktívak, és melyek azok a területek Európán belül, amelyek kevésbé vesznek részt a kulturális tevékenységekben. Az is érdekel, hogy minket, hogy mi és hogy miért van ez így. A németek például a zene világában rendkívül aktívak. A németeket nagyon felkészítik a zenei oktatás során arra, hogy befogadják ezeket a tevékenységeket. A dánok, a svédek sokat olvasnak például, de ez nem azért van, mert gazdasági támogatást kapnának azért, hogy ezt tegyék. A könyvekre kivetett áfa rendkívül magas, viszont ahol alacsony a könyvek iránti igény, ott alacsony az áfa is, tehát nincsenek olyan konzisztens elemek, amelyekkel le lehetne festeni ezt a piacot. Érdekes tehát megnézni, hogy melyek a, az okok miért van, miért ilyen ez a helyzet, miért nem vesznek részt az emberek a kultúrában, mennyire hiányzik ez az oktatásból. És aztán ott vannak a bevándorlók is, mm, nem szeretnénk, hogyha gettó területek alakulnának ki, nem szeretnénk, hogyha az európai kultúrából bárki kirekesztődne, ugyanis az eh, egymás nem megértését eh, és egymás nem értékelését okozhatná. Mindez ideig a kollégáktól kaptam számos javaslatot, nagyon köszönöm. Kaptam um, tanulmányokat, javaslatokat, szakértői neveket, kiket lenne érdemes meghívni a szakbizottságba. Megpróbálom majd ezeket a javaslatokat egyesével megnézni, és uh, még ha nem is tudok mindenkit fizikailag meghívni, de mindenkivel fel tudom majd venni a kapcsolatot. Ez nagyon fontos, nem csak maga a tanulmánya fontos, nem csak a diagnózisa fontos, amelyet majd készítünk, hanem a különböző anyagok is, amelyekre alapozva ezeket összeállítjuk. Fontos, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozott eszközöket együtt tudjuk használni a mai eszközökkel, hogy megakadályozzuk a kutyából való kimaradást. Köszönöm szépen, itt ma egy első eszmecserére kerül sor. Az árnyék jelentéstevők nincsenek jelen, úgyhogy most eh, Szilviára nézek, hogy szeretne hozzászólni. Kollégáljanak. Rodriguez kollégát helyettesítem. Fel fogom olvasni, amit ő mondott. Persona persona, ma oggi mi sembra che le, la gente abbia maggiore rispetto per la cultura quando si rende conto del potenziale. Tehát ö, eh, szeretném elmondani, hogy ami a kultúrát illeti, a kultúrával lehet csökkenteni az egyenlőtlenségeket, és a kulturális határokat, akadályokat is. Rendkívül fontos, hogy nem csak a mindennapi akadályokat kell leküzdenünk, hanem minden olyan akadályt, amelyel kimarad valaki a kultúrából. Mindig el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen fontos a minőség, illetve a fenntarthatóság a kulturális területen. Az egyik legnagyobb problémám az az, hogy mindig felmerül, hogy a kultúrával szemben más területeket támogassunk. Az Európai Uniónak több kreatív programba, például, például a Kreatív Európába kellene befektetnie, befektetnie, és megfelelőképpen kellene azokat fejleszteni, ugyanis ezek hajtóerejét képezik a gazdasági innovációnak és a szociális innovációnak is. Szeretném, hogyha ebben a véleménytervezetben lehetne olyan stratégiákat kidolgozni, amelyekkel a strukturális akadályokat, és, illetve a pénzügyi akadályokat le lehetne küzdeni az oktatáson, a digitalizáción, a médián keresztül. Nem csak azért, mert az oktatással le lehet számolni a nyelvi, fizikai és földrajzi akadályokkal, hanem azért is, mert a médiás segítségével a különböző kulturális projekteket és tevékenységeket lehet terjeszteni. A kultúrához való hozzáférésről készült véleményben láthattuk azt, hogy gyakran nincs megfelelő tájékozottság, nincs megfelelő információ az emberek birtokában, és így nem férnek hozzá az emberek az az európai kulturális projektekhez. A perifériára szorult területek, a vidéki területek szintén támogatásra szorulnak. Az elszigeteltség nem csak, hogy nem csak, hogy sok ember számára megakadályozza a kultúrához való hozzáférést, hanem magától az Európai Unió által mutatott lehetőségektől fosztja meg az embereket. A KKV-kat is lehet támogatni a kultúrán keresztül, méghozzá a lokális, illetve a regionális kis gazdasági tevékenységek támogatásával. Végezetül pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy a kultúrában vannak olyan sérülékeny ágazatok, amelyeknek a láthatóságát emelni kell, és amelyeket digitalizálni kell, hogy mindenki számára elfér, elérhetőek legyenek. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. is szeretne hozzászólni a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük ezt az első eszmecserét, ami számunkra is nagyon fontos, ugyanis nem csupán a kultúráról való hozzáférésről beszélünk, hanem a részvételről is. Az Euróbarométeren kívül az Eurostat is gyűjtött adatokat az úgynevezett SILK eh, felmérésből, ami a szociális körülményeket vizsgálja. 2015-ös adatokat tettek közé szeptemberben és nagyon érdekes, vegyes képet mutatnak ezek az adatok. Talán meglepő, de a pénzügyi akadályok kevésbé fontosak európai szinten. Egyes országokban fontosak, Görögországban például, meg Spanyolországban, de általánosságban nem. A közelség, illetve a távolság, a Koszta asszony is említette, ez nagyon fontos, ugyanis az emberek nagyon gyakran azért nem mennek múzeumba meg moziba, mert nincsen a közelükben mozi vagy múzeum. Nagyon érdekes, hogy az európaiak az európai válaszadók 25%-a azt mondta, hogy a kultúrában azért nem vesznek részt, mert nem érdekli őket, és szerintem az oktatásnak itt van nagyon fontos szerepe. Tehát együttműködünk, illetve dolgozunk azokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak, például a Creative Europe keretében. A Creative Europe programnak fontos szempontja például a közönség növelése, és a közönségfejlesztés egyik fontos eleme az a nem közönség, a non-audience, tehát akiket nem érnek el a kulturális intézmények, és ez az igazán nagy kihívás, hogy őket elérjük valahogyan. Tehát szeretnénk részt venni a továbbiakban is a vitában, és egyetértünk abban, hogy a kultúrára, illetve a kultúrához való hozzáférés elősegítésére több költségvetést kell fordítani. Ez Morgan úr a következő hozzászóló. Köszönöm nagyon röviden, ugyanis majd el kell olvasnom azokat a szövegeket, amelyek rendelkezésemre állnak. Úgy tűnik, hogy ez az eszmecsere, ezzel a ponttal kapcsolatban, ezen napirendi ponttal kapcsolatban, olyan eszmecsere, amely nekünk szakbizottságoknak is lehetővé teszi azt, hogy mérleget vonjunk arra vonatkozóan, hogy 2014 óta mit is értünk el, mit is tettünk. Az első véleményes, igen, összetett vélemény óta, amelyet ugye Jakono kolléga írt az Európai Kulturális Örökségről, tehát attól a véleménytől kezdve egészen a két-három nap múlva megjelenő, Milánóban megjelenő véleményig, Azért mondom ezt, mert úgy tűnik, hogy kettő olyan kérdés van itt, amelyet alapvetően kezelnünk kell. Az inkluzió, a kohézió, ezek olyan kérdések, amelyekre mindig utalunk, amikor a kultúráról beszélünk. Szerintem ez egy olyan elem, amelyet mindenképpen szem előtt kell tartanunk, és nem csak, hogy támogatnunk kell, hanem amennyire csak lehet, elő is segíteni. Ebben az értelemben, még hogyha olyan idők is, olyan szelek is fújnak, mint amilyenek fújnak, szeretném Strojevski kollégának jelezni, hogy a 25 százalék miatt, illetve a többi százalék, nem megfelelő százalék miatt olyan projektekre van szükség, például 2018-ban, amelyeket politikailag és kulturálisan is jelentősé lehet tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Strojevski úr, szeretnél még? Krucsutka. Köszönöm szépen, nagyon röviden most már. Köszönöm ezeket az észrevételeket. Szilvia Costa nagyon fontos kérdést vetett fel, amit én kifelejtettem, az információ hiánya. Tehát vannak olyan közösségek, amelyek egyszerűen nem értesülnek arról, hogy a kultúra számukra is elérhető. figyelembe véve természetesen az elnök asszony javaslatát, tehát a fizikai infrastruktúra tekintetét. Hogyha megnézzük a fizikai infrastruktúra térképét, és figyelembe veszük a közelmúltbeli beruházásokat, akkor láthatjuk, hogy hol van rendelkezésre álló infrastruktúra, és hol vannak hiányosságok. Köszönöm szépen és jó munkát kívánok a továbbiakban is a jelentés összeállításánál. Januárban fogunk visszatérni a témára. Most a következő javaslatot tenném, hiszen annak kevés értelme van, hogy itt most hármasban beszélgessünk a, a Brexit nyomon követési csoportról. Tehát azt javaslom, hogy ezt a napirendi pontot a következő ülésre tegyük át. Szerintem nincs értelme itt most eh, ebben a felállásban ezt megbeszélni. Természetesen, ha, ha ebben egyetértnek, akkor valósul ez így meg. És így akkor áttérnénk az utolsó napi rendi pontra. Ezt formális okokból is meg kell tennünk, és eh, szeretnék mindenkit megkérni, aki nem tagja a parlamentnek, hogy eh, hagyja el a termet. Ez egy zárt ülés lesz most, és szeretnék mindenkit megkérni, aki most elhagyja a termet, hogy, hogy ezt gyorsan tegye, és mi még a koordinátori ürés szakasz előtt egy kávét is megiszunk. Everyone who's not part of the European Parliament. Tehát azok, akik nem tagjai az e-, Európai Parlamentnek, azok kérem hagyják el a termet. Web streaming is out. Kikapcsolták a web